az ülés, az előző ülés a március 15-i ülés eh, írásos anyagai rendelkezés állnak. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kifogása? Úgy látom, nincs.